tanítani, és akár egy olyan egynökségnek kell ezt elvégeznie, amely egyébként is már hasonló kérésekkel foglalkozik. E Nagyon szépen köszönöm, a vitát lezárom, a szavazásra pedig holnap kerül sor fél tizenkettőtől kezdődően. Del giorno reca ora la a napirendünk következő pontja Mathieu Grós úrnak a jelentése, pedig az egységes európai közlekedési térségben. Ime öné mindjárt a szó, egy türelmet kérek szépen csak. <clears throat> Köszönöm szépen. Az első hozzászóló Gros úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, tisztelt biztos úr. A közlekedési szakbizottságban vitáztunk a fehér könyvről, és nagyon komolyan vettük ezt, és 413 módosítás született meg, viszont 32 kompromisszumot is sikerült létrehoznunk, és ez egy jó alap ahhoz, hogy súlypontokat határozzunk meg a évek, jövő számára. Készek voltunk arra, hogy pár beszédet folytassunk a szakbizottságban, és ezért nagyon hálás vagyok minden munkatársunknak, aki segített nekünk abban, hogy ezt a jelentést egységesé tegyük. Ez jó is így, mert hogyha a közlekedésről beszélünk, akkor 10 millió munkahelyről beszélünk, 5%-os GDP-ről beszélünk a közlekedés kapcsán, és arról beszélünk, amely valóban érdekli az állampolgárokat a mindennapok során, tehát tényleg ez egy alapvető kompetencia az Európai Unióban, és a fehér könyve megfelelő hangsúlyokat fogalmazza meg gazdasági, környezeti, biztonsági szempontból, illetve energia és széndiokszid kibocsátás szempontjából is. De mindenképpen egyértelmű jelet szeretünk volna küldeni a tanácsnak is gyors, és egyértelmű végrehajtását szeretnénk az EU irányelveknek. Azt látjuk azonban, hogy a tanácsban nem mindig ez a helyzet, és mivel a határokat szeretnénk leépíteni az országok között, viszont gyakran ezek ahhoz vezetnek, hogy ismételten felépülnek ezek a határok. Nagyon sokat beszéltünk a viták során a hatékonyságról, viszont számomra fontos az, hogy ez megvalósuljon a gazdaságosság, a környezetbarát megoldások területén és Az egész kép ad egy hatékony közlekedési politikát számunkra. Az elkövetkező tíz évre koncentráltunk, és 31 egyetemi javaslatot tettünk, főként a biztonság szempontjából az uti a közötti közlekedésen nagyon fontos a biztonság, 40 ezeren halnak meg az utakon évente, súlyosan is megsérülnek nagyon sokan, és ezért szeretnénk azt, hogy a 2020-ig 50%-kal csökkenteni lehetne az áldozatok számát. A széndiokszid is nagyon fontos számunkra, 1990-nel szemben 20%-os csökkentést szeretnék elérni az elkövetkező 10 évben. Ezt el lehet érni akkor, hogyha egy energiamixet alkalmazunk, jobb modális elosztást szeretnénk, és a városi közlekedés sem szeretnénk alábecsülni a szubszidatás szempontjából, hiszen a jövőben 80%-a fogott élni az embereknek. Környezetbarát megoldásokra van szükség, figyelembe kell venni a biciklizőket, illetve a gyalogosokat is, kedves Kramer kolléga, és ezáltal is fenntartatóvá lehet tenni ezt a fenntartatóvá tenni a közlekedést. Ezen kívül végre kell hajtani a légközlekedésben is a megfelelő elírásokat, és nem tudom, mert várunk ilyen sokáig, mikor itt is nagyon egyszerűen 20%-ot meg tudnánk takarítani. Egységes európai közlekedési térségre van szükség, le akarjuk küzdeni a határokat, szeretnénk megnyitni a piacokat, hatékonyabb közlekedési módokat szeretnénk, és ha a közúti közlekedésre gondolunk, akkor nem csak, akkor nagyon fontos az, hogy az olcsó közlekedés ne menjen az egészség kárára, korrekt árakat, korrekt feltételeket szeretnénk, amely megfelel a környezetnek és az ott foglalkoztatott embereknek is. Az is fontos, hogy Európában a bizottsággal együtt egy egyértelmű, koherens közlekedési rendszert hozzunk létre. A szűk keresztmetszeteket meg kell szüntetni, a pénz nem azért van a tagállamok számára, hogy azt csinálják, amit szeretnének, európai többletértéket szeretnék, és ezért kell biztosítani a finanszírozást is. Ezek olyan példák, amiket szeretnék a jövőben látni. Minden esetre, biztos úr, a bizottsággal együtt szeretnénk ezeket a konkrét intézkedéseket megvitatni majd, és meg is valósítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Biztos úr, öné a szó. Parancsoljam. Elnök úr, tisztelt kollégák, a bizottsági fehér könyv az egységes európai közlekedési térségről 2011 márciusában került elfogadásra, és ez egy olyan vízió, ami valóban megfelelő, biztonságos európai közlekedési térséget hoz létre. Szeretnék szívből köszönetet mondani Matyő Grosnak és az egész TRAN szakbizottságnak, mert a viták és a munka folyamán folyamatos támogatást kaptunk. Tulajdonképpen a 2009-es közleménnyel kezdődött a munka, ami fenntartható közlekedési térség megvalósulását tűzte ki célul. Megpróbálunk hatékony és versenyképes közlekedési térséget létrehozni. A belső piac, illetve a gazdasági integráció szempontjából nagyon fontos a közlekedés, csak így tudunk bekapcsolódni a globális gazdaságban. 10 millió uniós polgárt foglalkoztat a közlekedés, további 8 milliót a közlekedési eszközök előállításában, legyártásában. Szociális szempontból is nagyon fontos a közlekedés, valamint ez az, ami a mobilitást fenntartja. Éppen ezért valóban fenntartható közlekedésre van szükségünk kevesebb és tisztább energiákra van szükségünk, hatékonyabb infrastruktúrákra van szükségünk, ezeket a megfelelő alternatívákat kell kiválasztanunk. A fehér könyv 60%-os CO2 kibocsátást indít, indítványoz, illetve 10 benchmark megvalósítását. 40 konkrét kezdeményezés indult el, ezeket a bizottság jelenlegi mandátum alatt kívánja végrehajtani. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk, és a bizottság már 2011-ben körülbelül 20%-át befejezi azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek a fehérkönyvben szerepelnek, és ezek között nagyon fontos kezdeményezések is vannak ezért támogatjuk a GROS jelentést, mert ebben például benne van az, hogy valamennyi közlekedés típus külső költségeinek internalizálására szükség van, a kék övezet, a Maritime Blue Belt megvalósítása nagyon fontos, az egységes európai légi térség megvalósítása szintén szerepel a szövegben. Mint ahogy a bizottság elmondta a munkaprogramjában, nagyon ambiciózus célkitűzéseket fogunk elindítani a jövő évben. A vasúti közlekedésnél arról van szó, hogy egy közös európai vasúti térség alakulhasson ki. Az új jogszabályok hozzájárulnak majd ahhoz, hogy egy tiszta járműveket tudjuk előnyben részesíteni. Az innovációt és a technológiai fejlődést is támogatjuk. További előrelépés az, hogy valamennyi külső költséget internalizálni kívánjuk, illetve az adóval kapcsolatos torzulásokat is elkerüljük. Mindezek a célkitűzések szerepelnek a fehér könyvben, és ezeket valósággá fogjuk váltani már az elkövetkezendő évben. Köszönöm szépen, Sonic úr, szó. Köszönöm szépen. A közlekedés egyik kulcs kérdésköre a társadalmainknak is, és a növekedésnek is. A gazdaság ezen ágazatának a fejlődése fenntartható kell legyen, biztosítani kell továbbá a nemzetközi együttműködést is ennek keretében. A közlekedésnek a fejlődése elő kell, hogy hozza a nagyobb versenyképességet és a nagyobb vonzereit az Európai Uniónak. Mindezt úgy valósíthatjuk meg, hogy lebontjuk azokat az akadályokat, amelyek jelenleg léteznek a tagállami, tagállamok közötti közlekedésben. Véleményem szerint a közlekedés egységes európai térségében a technológiákra kell koncentrálnunk, mégpedig a nem foszilis eredetűekre, azokra, amelyek nem felelősek a káros kibocsátásokért. Csökkenteni kell a jelenlegi foszilis alapú energiahordozóknak a felhasználását, elő kell mozdítanunk olyan technológiákat, amelyek energiatakarékosak. E tekintetben számos tanulmány született, és az innováció is rengeteget foglalkozott ezzel az új tagállamokban érdekes kezdeményezések születtek, többek között a közúti fuvarozás tekintetében. Azt gondolom, hogy a pénzügyi keretekben ennek külön sorként kell szerepelnie. Köszönöm szépen. Karinsz képviselője a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, az Európai Unió területén az energia, felhasznált energia egyharmada közlekedési szektorban megy itt, főként olajtermékekről van szó. Ennek során azonban 80%-ban importról van szó. A közlekedés területén túlságosan is függünk az importált nyersanyagoktól ezeket, ezt az importot csökkentenünk kell, ez a fő célkitűzésünk. Hogyan lehet ezt elérni? Három módja van ennek. Először is az üzemanyagokat hatékonyabban kell felhasználni, másodszorban magasabb mértékben kell használni bioüzemanyagokat, harmadik sorban pedig új technológiákat kell alkalmaznunk, és az úgynevezett elektromobilitást kell előtérbe helyeznünk. Kedves kollégák, én támogatom ezt a jelentést, ez csökkenti függ, függőségünket a közlekedés területén, és mindenkit arra kérek, hogy támogassák ezt a jelentést. Uh, Köszönöm szépen. A következő felszólaló nincs itt a teremben, tehát nem kell kiejteni nehéz nevét. Megadom a szót viszont most Koch úrnak. Dieter Koch? Igen, Tisztelt elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A közlekedés sokak számára, ami mindig egy teher, amely erőforrást használt fel, amely zajt okoz, és károsítja a környezetet. Azonban a mobilitás most már teljes mértékben nélkülözhetetlen, nagyon fontos a társadalom működése szempontjából ez a gerince a jólétünknek, és szimbóluma egyéni szabadságunknak. Alapvető igény ez, amely mindenki számára fontos, főként a idősek, illetve a fogyatékossága élők számára is fontos ez. Az önök vízióját a fehér könyvben teljes mértékben támogatni tudom. Sokkal tisztábbnak, hatékonyabbnak és biztonságosabbnak kell lennie a közlekedésnek, és nem lehet önkényesen korlátozni. A jelentés készítőnk Mathieu Gros kitűnő munkát végzett, sikerült neki a közlekedési politika többletértékét kidolgoznia, koherens és konkrét megoldásokat kínálnia, anélkül, hogy a technológiai nyitottságát megkérdőjelezte volna. Az EU szintű standardok a biztonság szempontjából, az információ és kommunikációs rendszerek szempontjából, a környezetvédelmi szempontból, ugyancsak üdvözlendőek. Sajnálom azonban azt, hogy nincs bátorság arra, hogy foglalkozzanak a hosszú teherautókkal. A szubszidiaritás jónak tűnik, viszont mégsem megfelelő itt. Mindenképpen jobb lenne, ha megosztott lenne a felelősség. A szöveggel lehetőséget kínálunk arra, hogy keretfeltételeket fejleszünk ki, amelyek a, amelyeket a tagállamok a, szuver, a szubszidatás során is alkalmazhatnak. Fontos az, hogy elkerüljük azt, hogy különböző engedélyezési eljárások legyenek Európában, amelyeket majd később csak sokkal nehezebben tudunk leépíteni. Egy újfajta jármű koncepcióra is szükség van. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Szenelová asszony szó. Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, viz... Köszönöm a szót. A bizottság dokumentuma, amely a jövőbeli évek állásfoglalását tartalmazza a közlekedési politikával kapcsolatban, nagyon jó dokumentum. Ez tulajdonképpen az a keret, amelyen belül rövid, közép és hosszú távú célkitűzéseinket megvalósítjuk. A specifikus célkitűzéseket 2020-ig szintén ebben a keretben kell meghatároznunk. Az európai politikákat mindenképpen az eddig elfogadott dokumentumokhoz kell igazítanunk, illetve meg kell néznünk, hogy a különböző tagállamokban milyen közlekedési infrastruktúrák vannak, és ezeket is figyelembe kell venni a 2013 utáni időszakban. Az európai kohéziós politika szintén olyan eszköz, amely szerepet játszhat ezeknél a célkitűzéseknél, mert így harmonizálni tudjuk azokat az infrastruktúrákat, amelyek a tagállamokban működnek, és így közös biztonsági célkitűzéseket tudunk megvalósítani. Nagyon fontos, hogy gondoljunk arra a 10 millió uniós polgárra, akit a közlekedés foglalkoztat, nekik megfelelő munkahelyi biztonságot kell garantálnunk, megfelelő munkakörülményeket és továbbképzést. 10 millió uniós polgárról van szó, tehát nagyon fontos, hogy gondoljunk mindazokra, akik a közlekedésben dolgoznak. Hosszú távú stratégiáinkban a közlekedési dolgozók munkakörülményeire is ki kell térnünk. Remélem, hogy meg tudunk majd egyezni abban, hogy a leg, legfenntarthatóbb közlekedési módokat kell támogatnunk, minden tekintetben, a rövid, illetve a hosszú távú szállításban is. Köszönjük az előadónak a különböző kompromisszumok kidolgozását, ezekkel egyetértünk, és támogatni is fogjuk ezt a szöveget holnap. Köszönöm szépen, Meissner asszony következik. Vielen Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt Matyő Gross kollega, valóban kitűnő volt a munka, amit végzett. 413 módosító volt, 32 kompromisszum született, amit mindenki el tudott fogadni. Ez azt jelenti, hogy mennyire fontos az, hogy a közlekedés során is egységesen lépjünk fel. Persze voltak különböző elképzeléseink egyes dolgokban, viszont összességében azt mondtuk, hogy a közlekedés fontos, és valóban ez a gerince az egységes belső piacnak, és ez alapja az európai politikának, tehát azt szeretnénk, hogy a szabad lenne a mobilitás az emberek, a szolgáltatások és az áruk számára, ehhez különböző javításokra van szükség, amit a jelentésben rögzítettünk. El lehet mondani azt, hogy egyeteművé vált az, és ez látszik a jelentésből is, hogy minden egyes közlekedési eszközre szükség van. Fontos az, hogy ezek biztonságosabbá, környezetbarátabbá váljanak, és ezzel valóban előre tudjuk mozdítani a belső piacot, akkor, hogy a különböző közlekedési módokat alkalmazunk. Ebben az esetben ez egyértelműen látszott, és összességében nincsen olyan sok pont, ahol nem értünk egyet. Az egyik az a hosszabb teherautókra vonatkozik. Ez nincs annyira elegánsan megfogalmazva, nem tudom, hogy minden párt egyetérte ezzel, de egy európai rendszerre van itt szükség, egy lehetőségre van szükség ahhoz, hogy egy nagyobb méretű vagy hosszabb teherautókat bevezessünk. Ezt nem mindenki tartja jónak, viszont Európa bizonyos részén ezt már használják, és ezt lehet, hogy mindenhol be lehetne vezetni. Szeretnék néhány módosítóra utalni, amit én nyújtottam be a szavazás után. Úgy gondolom, hogy helyes azt mondani, hogy nem arról van szó, hogy a bizottságot arra kérjük, hogy a vasúti csomag kapcsán valamit nyújtson be, ami leírja a hálózatot, üzemeltetők helyzetét, hanem itt arról van szó, hogy a hálózat üzemeltetőinek szétválasztásáról kell beszélni. Úgy gondolom, hogy ez egy javítás, amit szerintem mindenki támogatni tud. Köszönöm szépen még egyszer, és holnap izgatottan várom a szavazást. Thank you. Mr. Kramer. Köszönöm szépen, Kramer úr, szó. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani Mátyő Grostnak, aki kitűnő együttműködést szervezett meg, és jó eredményeket ért el. Anélkül, hogy a mobilitást megváltoztatták, nem tudjuk leküzdeni a klímaváltozást, és a gyermekeink és unokáink nem rendelkeznek majd perspektívával. 1990 óta csökken a széndiokszid kibocsátás 34%-kal az ipárban, az energiaterületén 17%-kal, a háztartásokban 14%-kal. Ugyanebben az időszakban 30%-kal növekedett a kibocsátás a közlekedés területén, tehát igazából a közlekedéssel megkettőzzük azt, amit a többi területen több milliárdos adóval lecsökkentettünk. Tehát ezért kell foglalkozni a közlekedéssel, és örülök annak, hogy sikerült azt, hogy egy kompromisszumot találjunk, amelyel a széndiokszid kibocsátást 2020-ig 20%-kal tudjuk csökkenteni a 90-es alaphoz képest, és nem a 2008-as alapot vesszük alapul 2030-ig, mint ahogy ezt a bizottság szerette volna. Nincsen időnk arra, hogy késlekedjünk, gyorsan kell cselekednünk. Jónak tartom azt, hogy a külső költségeket internalizáljuk minden egyes közlekedési mód esetében. A légi közlekedés esetében 30 milliárddal szubvencionáljuk ezt a közlekedési formát. Minden, minden mozdony esetében van egy csinhasználati díj, viszont az úthasználati díj, az autópálya díj a teherautók esetében az a tagállamoktól függ. Transeurópai hálózatokra van szükség, csak azt tudom mondani, hogy ha sikerül elérni azt, hogy a sínről az közútra helyezzék az áruszállítást, és ezt jónak is tartsák, azt azt hiszem, hogy ezt nem értették meg, hogy mi a lényege itt a környezetbarát fellépésnek. I'd like to start. Bradborn úr, köszönöm szépen. Először is Matthew Grossnak szeretnék köszönetet mondani. Hihetetlen munkát végzett. Ugyanakkor sajnos ez nem változtat azon, hogy egy kicsit kényelmetlenül érezzük magunkat ezzel a szöveggel, illetve a bizottsági fehér könyvvel kapcsolatban. Vannak pozitív javaslatok a bizottsági fehér könyvben, hogy egy multimodális és működő hálózatot hozzunk létre, hogy a Szézárral modernizáljuk a légiközlekedést. Ugyanakkor vannak problémák ezzel a jelentéssel. A bizottság úgy véli, hogy több Európai Uniós intervencióra és több rendelkezésre van szükség. Pontosan olyan időben teszi ezt, amikor az EU-n belül bizalomra lenne szükség, és nem azt az üzenetet kell eljutatnunk, hogy tovább szabályozunk és szabályozunk és szabályozunk a munkakörülményeket is szabályozni akarjuk, a szociális körülményeket is szabályozni akarjuk. Nem hinném, hogy ezt ebben a szövegben kellene megtenni inkább arra kellene ösztönöznünk minden jogalkotást, hogy egy kicsit enyhítsenek a jogalkotáson. Bizonyos közlekedési módok számára ez elég negatív üzenetet juttat el ugyanis. Ami a közúti közlekedést illeti, nem tudom, hogy az itteni szabályokat egyáltalán hogyan gondolja a bizottság alkalmazni, és hogy mi történik azokkal a járművekkel, amelyek valamilyen hagyományos üzemanyagot használnak, ezeket ki fogjuk tiltani a városközpontokból. Hát ilyen nehéz gazdasági időszakban megkérdőjelezhetőek ezek az intézkedések. A fehér könyv a szubszidiaritásról nem túl sokat szól, pedig jó lenne, hogyha a vállalkozóknak valamilyen pozitív üzenetet tudnánk eljuttatni, annak érdekében, hogy a vállalkozások működjenek, és a gazdaságunk fellélegezzen végre. Köszönöm szépen, Tuszász úri a szó. A politikai liberalizáció a közlekedési piacon az Európai Unióban a nép ellen hat. Ezt teljes mértékben kiárusították a konc- koncernek számára, és ez ahhoz vezet, hogy nem veszik figyelembe a, a foglalkoztatási formák során a munkavállalókat, a biztonsági előírásokat csökkentik, nő a balesetek számára, és ez kihat a áruszállításra is, ami pedig a közlekedés részvevőit jelenti, erre is kihat. Súlyos hatása van ennek a biztonságra. Például Görögországban a tengeri közlekedés, illetve légközlekedés esetében a szubvencióval sok mindent támogattak, és ez ahhoz vezetett, hogy a szigeti régiókat elválasztották, leválasztották, vagy akár nőtt, nőtt a jegyek ára, és igazából ez nem felel meg a munkavállalók számára, az utcán állnak ezrivel, és az a következtetésük, hogy bármi is, bármilyen kritériumot is alkalmaznak, a koncernek szempontjából a nép érdekeit soha nem veszik figyelembe. Köszönöm szépen, Imre Zaszúré a szó. Tisztelt kollégák, köszönöm szépen a kiváló jelentést. A közlekedési szektor rendkívül fontos az Európai Unió, a régiók és a városok és a polgárok számára munkahelyeket teremt, és elősegíti a belső piac fejlődését. A közlekedés jelentősen hozzájárulhat az Európa 2020 stratégia sikeréhez, munkahelyeket teremt, előbbre viszi az innovációt, az energiagazdaságot, környezetvédelmet. Egyetértek a jelentés készítőjével, hogy néhány tagállam nem becsüli eléggé, nem értékeli megfelelően, hogy milyen hozzáadott értéket tud teremteni a közlekedési szektor. E, és e, a gazdasági és pénzügyi válság idején e, sok esetben szem elől tévesztjük ezeket a beruházásokat. A közlekedési infrastruktúrát fejleszteni kell, össze kell kapcsolni az új tagállamokat, és tovább kell fejleszteni az infrastruktúrát Európának versenyképes közlekedési rendszerre van szüksége megfelelő erőforrás felhasználással. Köszönöm. És most pedig Strassen asszony következik. Elnök úr, Brüsszelben még talán nem tudja mindenki, hogy súlyos gazdasági válság van és éppen ezért egy belső, egységes közlekedési térség létrehozása azt jelenteni például, hogy nem rentábilis európai vasúti közlekedésre is több pénzt fordítunk, elpocsékoljuk a pénzt. A brüsszeli bürokrát, bürokraták teljesen elmennek a gazdasági valóság mellett, hogyha ezt a jelentést olvasom, ez itt eszembe. Itt hivatkoznak a fehér könyvre és a 2020-as stratégia célkitűzéseire. De a legfontosabb kérdés nem teszik fel. Mit tulajdonképpen mit kapnak az európai polgárok ebből a beruházásból. Milliárdokba fog kerülni, fognak kerülni ezek a beruházások, pedig már most is hatalmas szubvenciókat kapnak a nemzeti vasútársaságok. Hatalmas állami támogatásokat költenek a közlekedésre. Az elmúlt években pedig csökkent az utasok száma. Inkább autót vagy repülőt használnak az európai polgárok. Persze valakinek meg kell fizetnie ezeket a beruházásokat. Hatékony lég, légi közlekedés kellene inkább biztosítanunk. Elnök úr, a klíma célkitűzések alapján ítélik meg a vasutat, és előnybe akarják részesíteni a repülés és a közút hátrányára. Min, azt kellene biztosítanunk, ami minél előbb elősegíti a jólétet az európai országokban. Köszönöm szépen. Kramer úr két kék kártyát tett fel. Stassen asszony elfogadja a kérdést? Kramer úr parancsoljon. Ön azt mondta, hogy a vasutat részesítjük előnyben. Nem tudom, hogy tudja-e, hogy az áramért fizetni kell a vasútnak, viszont a régi közlekedésben nincs kerozinadó, ez 30 milliárdot tesz ki évente. A vasúton van kötelező úthasználati díj minden kilométerre, aminek nincsen maximuma, ugyanakkor a közúton önkéntesen döntik el a tagállamok, hogy egyáltalán úthasználati díjat bevezetnek-e. E, általában csak 12 tonna felül, felül fizettetnek ilyen díjat. Kit szubvencionálnak? A diákok miért tudnának, tudnak gyakorlatilag egy taxi áráért elrepülni egyik városból a másikba, és egyébként az áfa bevételeket is az államok kapják meg. Stassen asszony. Krámerről tudom, hogy mind a ketten teljesen máshogy gondolkozunk erről, de azt el kell ismernie, hogy a vasutat szubvencionálják, és a közutat, közutat és a repülőt használók fizetik meg ezeket a szubvenciókat. Egyelő elbánásba kell részesíteni minden eh, közlekedési eszközt. Köszönöm. Thank you for that. Now the next speaker is Mr. Perker. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt ő, elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselőtársaim. A fehér könyvvel az Európai Parlament arról folytat vitát, hogyan lehet a közlekedési áramlatokat racionálisan irányítani, hogy a gazdaság lendületben maradjon, vagy lendületbe jöjjön, és a környezetét is kíméljük. Gross úr a jelentés készítője kiváló javaslatokat dolgozott ki arról is, hogyan lehet a különböző közlekedési eszközöket megfelelően alkalmazni, és ezeket egymással kombinálni Persze nem minden közlekedési eszköz jó minden régió és minden ország számára. Nem mindenhol ugyanaz a legjobb megoldás. Gondoljunk például az úgynevezett gigalinerekre, az kétszer olyan nehéz, mint az eddig engedélyezett kamionok. Az én országomban, Ausztriában ezeknek az engedélyezése, ezeknek az óriás kamionoknak az engedélyezése népgazdaságilag teljesen értelmetlen lenne és ha az infrastruktúrát, az infrastruktúrát ehhez hozzá kellene igazítani, ha már csak a tranzitforgalomra gondolunk, a hidakra, a különböző megállóhelyekre, parkolóhelyekre, a körforgalmakra, akkor mintegy egy milliárd eurót kellene beruházni, hogy biztosított legyen az úthálózat a gigalinerek számára. A módosító indítványal azonban sikerült elérni, hogy ne kerüljön engedély kihelyezésre ez a fajta jármű egész Európában. A tagállamok tudnak majd a jövőben dönteni arról, hogy lehetővé teszik-e útjaikon ezeknek a hatalmas teherautóknak a használatát, vagy nem. Ami Svédországban a fagazdaság és a faipar számára jó és megfelelő, az az osztrák Alpokban messze menően nem elfogadható és nem is észszerű. Éppen ezért örülök, hogy sikerült létrehozni ezt a kompromisszumot, és a tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy ezt a közlekedési eszközt az utaikon, útjaikon engedélyezik-e, avagy sem. Köszönöm szépen, és most pedig következik el korábban. Nagyon fontos ez a jelentés ennek a parlamentnek, mert irányt ad számunkra a következő évekre vonatkozóan. Szeretném megköszönni a raportőrnek azt, ahogyan kezeli ezt a kérdést, a legfontosabb kérdéseket teszi fel, nagyon jó kompromisszumokra tesz javaslatot. Három kérdéssel szeretnénk csak foglalkozni, a legfontosabbak. Az első, a szociális dimenzió a közlekedésben, ennek a jelentősége. A következő években nem liberalizálhatjuk és nyithatjuk meg a közlekedés piacát úgy, hogy egyúttal nem gondolunk a szociális szempontokra. 2013-ban az Európai Bizottság egy alapos elemzést készít majd a szociális és munka körülményekről minden közlekedési módozatban, és javaslatot kell kidolgoznia, hogy magas szinten is megvalósuljon az esélyegyenlőség minden a közlekedésben dolgozó számára, és garantáljuk E, a vonzóságát ezeknek az ágazatoknak. A fenntartatóság a másik, második fontos kérdés. Nagyon e, magas a költsége a gazdaságnak és a gazdaság és a környezet számára a e, jelenlegi helyzet, de nincs tulajdonképpen varázsszer, megfelelő közlekedési mixet kell kidolgozni, meg kell találni az ideális elegyét a különböző közlekedési módozatoknak. Nagyon Köszönöm a raportőrnek az ezzel kapcsolatos javaslatait. És végül a műszaki interoperabilitás, különösen a vasút területén, de nem csak ott, hanem ugyan a raportőr is rámutat erre, a légi közlekedésben is rendkívül fontos, hiszen itt nagyon nagy hatékonyság növekedés érhető még el. Nagyon sok munka vár még ránk, és szeretném leszögezni, hogy a hétféle különböző biztonsági rendszer működik az országokban. Röviden, kedves kollégák, még nagyon sok munka vár ránk, és azt hiszem, hogy ez a dokumentum, ez a jelentés egy nagyon jó iránytű lesz számunkra a jövőben. Mr. Zile. Zile úr. Köszönöm szépen mindenek előtt. Köszönöm a jelentés készítőinek, Gros úrnak a munkáját. Nem volt könnyű megtalálni az egyensúlyt a különböző érdekek és prioritások között, mint egy 400 módosító érkezett be. Tényleg nem könnyű az egyensúly kialakítása, a közlekedési hálózat fejlesztését, illetően úgy, hogy az megfeleljen a környezetvédelemnek, megfelelő költségű legyen, hiszen adófizetői pénzekről van szó. A jelentés nagyon sok pozitív elemet tartalmaz, kimutatja, hogy az infrastruktúra fejlesztése nagyon komoly előnyt jelenthet az európai közlekedési piac számára, azonban a mi frakciónk az általános tendenciáját, irányvonalát nem tudja támogatni ennek a jelentésnek, ugyanis figyelembe kell venni a különbségeket, amelyeket találunk a tagállamok között. Köszönöm szépen, én is köszönöm, Ferére úré a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. És most Megint nagyon dicséretes célokról beszélünk, csak amit valójában elérünk, az egészen más itt. Környezeti célokról, energiahatékonyságról, alacsony széndiokszid kibocsátásról, interoperabilitásról beszélünk, de hát majd a jövő mutatja meg, hogy valójában mi fog történni és mi valósul meg. Gyakorlatilag a közlekedési szektor liberalizációjáról van szó, mindennek a privatizációjáról, ami az árak emelkedés csökkenéséhez vezet, a minőség csökkenéséhez, és nagyon sokan a szolgáltató szektorban elveszték munkahelyüket. Minden országnak megvannak a maga igényei, prioritásai a közlekedésben. És a fejlődés az a mindenkori szükségletektől függ az adott országban. Kinek jó ez, hogy van egységes közlekedési politika? A multinacionális vállalatoknak, akik olcsó termékeket akarnak piacra dobni, az ő érdekeik egészen mások, mint az emberek érdekei. Ezt jól látjuk, Portugáliában vasúti vonalakat zárnak be, és a közlekedés költségei jelentősen emelkednek Hát ez következik ebből a programból. Köszönöm, és most a következő hozzászóló Kánszien kollega. Köszönöm szépen én is a szót, elnök úr. Holnap szavazunk erről a dossziéről, és meghatározzuk a stratégiai irányt a jövőbeni közlekedéspolitika számára. Néhány jogszabály azonban már elkészült. A jelentés készítője nagyon fontos dokumentumot tudott elkészíteni három hónap alatt, és ez megfelelő vörös vonállal szolgál a következő évek számára. Fontos, hogy sikerüljön létrehozni az egységes piacot minden közlekedési szektorban. Eddig administratív eljárások korlátozták a versenyt, mindenek előtt a vasút területén kell még sok mindent normalizálni. Elfogadhatatlan, hiszen 25 éve létezik belső piac, elfogadhatatlan az a luxus, amit megengedünk magunknak a vasút kapcsán. A piac ugyanis az egyetlen kiút lehet a gazdaság újra történő fellendítésére az utasforgalomban is rendkívül fontos lenne, hogy előbbre jussunk, a TEN hálózat jobban kiépüljön, a TEN-T és a TEN-IMS. Nagyon fontos, hogy meghatározzuk a prioritásokat, hogy világos összeköttetések legyenek, határozzuk meg a csomópontokat, a további tengelyeket, meg kell nézni, hogy a költségvetési eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak, tényleg megfelelően hatékonyan hasznosuljanak. És a PPP konstrukciók is nagyon jelentősek, különösen a válság idején kaphatnak fontos szerepet. És az a projekt, amit itt elhatároztunk, biztosítani fogja, hogy az közúti biztonságban is előbbre lépjünk, és sikerüljön egységes légi közlekedést kialakítani. Itt még sok kiegészítésre van szükség, egységes adminisztráció, egységes igazgatás szükséges. Nagyon komoly feladatokat tűztünk ki magunk elé, majd meglátjuk, hogyan tudjuk megvalósítani. Köszönöm. Ulszkok asszony. Tisztelt elnök úr! A jelentés azzal foglalkozik, amire nagy szükség van a közlekedési ágazatban. Miért nem teszünk semmit annak érdekében, hogy a hosszú távú beruházásokat együtt kezeljük a hosszú távú tartós munkanélküliséggel? A tentéket fel lehetne használni arra, hogy ne csak a kibocsátás csökkentést érjük el ezzel, hanem a munkanélküliség ellen is fellépjünk. A 20%-os csökkentést céloztuk meg, de ennél többet is meg tudnánk tenni. Ebben az ágazatban nagyon erős a verseny, a szociális dömpingre is oda kell figyelnünk, hiszen ez nagy mértékben befolyásolja az ágazatban dolgozók életét. Nagyon fontos a balesetek számának a csökkentése, nagyon magas biztonsági sztenderdek betartatása. Tehát egy hosszú távú távlatos megközelítésre van szükség, nagyobb beruházásokra, nagyobb biztonságra, és tisztességes munkakörülményeket kell biztosítani, nem csak az ágazatban dolgozók, hanem minden utas is érez, érezze, hogy mennyivel javul majd a helyzet. Köszönöm, Vlaszák kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, elnök úr, a határok feloldása, a szolgáltatások, a javak és a személyek szabad áramlása előtt prioritás számunkra. Éppen ezért van szükségünk erre az egységes térségre, olyan tengelyekre, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy multimodális hálózatokat hozzunk létre. Éppen ezért mindenképpen észszerű, hogy a fehér könyv többször említi a különbségeket az infrastruktúra terén az EU nyugat és keleti felek között. Ami viszont hiányzik, azok a konkrét intézkedések a különbségek feloldása érdekében. Úgy látom, hogy a bizottságnak nincs pontos, világos képe arról, hogy milyen politikát kellene folytatni ezen a területen. Konkrét intézkedési példákat vártam, amelyek segítenek abban, hogy a különbségeket megszüntessék a különböző EU régiók között ismét ugyanazok a tagállamok kapják a támogatások nagy, nagyobbik részén, pedig ezek az államok már most is 10 milliárdot kaptak, pedig ennek a pénznek a kevésbé fejlett országok felé kellene irányulnia. Köszönöm, Bach úr. Elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Egy ilyen fontos téma, és fontos és átfogó témával kapcsolatban, mint a fehér könyv, mindig nagy a kockázata annak, hogy a végén, mint egy karácsonyfa, rengeteg kívánságot aggatunk fel a fára. Holnap szavaznunk kell majd erről a kérdésről. Matyő Grosnak mindenképpen gratulálhatunk. Sikerült neki több száz módosító indítványból egy nagyon jó, koherens és jól áttekinthető eredményt megalkotnia, a jövőben a biztonság, a környezetvédelem, az energia és a technológia a legfontosabb komponensek a közlekedés területén. A szociális kérdések, egészségügy, munkajogi körülmények is megfelelő hangsúlyt kapnak a jelentésben. Ez nagyon fontos tekintettel arra, hogy a közlekedési ágazatban nagy a szakember hiány, és ez ellen aktívan fel kell lépni, hogyha a jövőben jól képzett munkaerővel akarjuk a hiányosságokat kitölteni. A kabotás kérdése a közúti szállításban felveti a szociális dömping problémáját, ezt meg kell akadályozni. Üdvözlöm, hogy a közúti biztonság szempontja kiemelt jelentőséget kap a jelentésben. Ez egy olyan téma, amivel a jövőben is sokat kell majd foglalkoznunk kritikus megjegyzéseim is vannak. Szerettem volna, hogyha a modus shift nagyobb hangsúlyt kap, tehát hogy a közútról inkább a sínekre és a vízre helyezzük át a közlekedést, és a gigalinereket nem a legjobb megoldásnak tartom a fenntartatóság szempontjából. A vasúti ágazat liberalizálása és a nemzeti személy szállítás megnyitása olyan kérdések, amelyekről még gondolkoznunk kell, ezen még várni, kéne, várni kellene egyelő versenyfeltételek biztosítását még meg kell oldanunk. De, mint mondtam, a parlament kívánságaira, mert nem csak egy formális kívánságlista marad, hanem 2020-ig valóságá fognak válni a javaslataink. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pányi úr. Szülő. Előadó úr, biztos úr, először is köszönöm a az előadónak, és gratulálok a konszenzuson alapuló megközelítéshez, az állásfoglalás megszövegezéséhez. Ez nagyban hozzájárult Szenelová asszonyt is üdvözlöm, aki nem kívánta belevenni a szövegben a kikötői szolgáltatások liberalizálását. Biztos úr, egy percem maradt, engedje meg, hogy jelezzem, hogy nem vagyok teljesen elégedett, főként az ön bevezető előadása után. Rögtön elmondom, hogy miért. Mennyi változás volt 2001 óta, mióta a fehér könyvet elfogadták a közlekedésről, annak ellenére, hogy nagyon sok erőfeszítést tettek, tíz évvel később a közlekedés még mindig nem fenntartható. Úgy gondolom, hogy az ön javaslata, 2011. március 28-i javaslata nem megy elég messzire a konkrét javaslatok terén. Azt szeretném, hogyha a az úti utáni vitában, ahogy azt holnap majd elfogadjuk, ön messzebbre menne, akkor, amikor a konkrét javaslatokról van szó, például 20%-os CO2 csökkentés a közúti közlekedésben, a szennyező fizetev alkalmazása az összes közlekedés esetében. Ön azt mondta, hogy 2050-ig a tagállamoknak 1500 milliárd eurót kell mozgosítaniuk. Akkor hogyan javasolja 2020-ig a jogalkotási javaslatokat ahhoz, hogy az úti tervet beindítsuk, és hogyan kívánja ezt a finanszírozást mobilizálni a tagállamok részéről. Foster asszony, még van plusz egy perce, vagyis három perce összesen. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, a fenntartható közlekedési ágazat rendkívül fontos az LK és Európa számára. A megfelelő közlekedési politikára van viszont szükség ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, legyen jövő növekedés, és a munkahelyek száma is növekedjen, erre nagy szükség van, tehát hosszú távú közlekedési politikára van szükség a jövőbeli növekedéshez, a, a fenntarthatóság biztosításához, viszont különböző kihívásoknak kell megfelelnünk, ami ezeket a célokat illeti. Én úgy gondolom, hogy a jelentés nem elég kiegyensúlyozott. Azt a javaslatot, csak egy javaslatot tesz a fenntartatás fenntarthatóságra, és mindig csak több és több jogalkotás van, túl előíró és túl nehézkes, nagy terheket ró, és plusz kiadásokat jelent nemzeti és EU szinten. Hát honnan fog ez a pénz jönni? Miért nem nézzük meg az alternatívákat a szabályozói opciókhoz, például a bevált gyakorlat megosztását? Figyelembe kell venni azt is, hogy milyen sok ágazat erőfeszítéseket tett azért, hogy a CO2 lábnyomát csökkentse, például a légi pénzügyi ágazat nagy erőfeszítéseket tett, javították a technológiát, vezetési és operatív változtatásokat hoztak, csak nagyon megállapíthatjuk, hogy ezt nem fogadják el, a képviselők pedig főként nem ebben a házban. Ami a nyitott égboltot illeti, nyílt égboltot, ez nagyon fontos, ezt ki kellene aknázni a jövőben, figyelembe véve a zsúfoltságot. Remélem, hogy a tagállamok ezzel foglalkozni fognak, és az bizottság egyetért vele. Hogyha mi észszerűen végezzük a jogalkotást, akkor prioritásokat kell felállítanunk a közlekedési

Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves képviselőtársak! A fehér könyvet a bizottság javasolta, az európai közlekedés politikai célok megvalósítására a következő 20-40 évben. Hát a 40 év az egy kicsit hosszú időszak, azonban mégis szem előtt kell tartani, hogy a közlekedési projektek mindig hosszú távak kell, hogy legyenek, hosszú a tervezési időszak, ezért üdvözlöm, hogy a bizottság ilyen időtávot tűzött ki maga elé. És Fontos a nagyobb biztonság, az intelligens közlekedési technológiák alkalmazása, a közlekedés megfelelő irányítása, multimodális megoldásokkal, a külső költségek belső tétele és hát az egész közlekedést még környezetbarátabbá kell tenni. Vannak már jó kezdeményezések, például a környezet kímélő urbán közlekedés megvalósítása 2015-ig, de ha már itt tartunk, nagyon fontos az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának a csökkentése, és a belső vízi utak kiépítésének jelentőségét hangsúlyoznám. Például a Duna tervezett kiépítése. Itt arra kell ügyelni, hogy a természet ezt ne szenvedje meg, és szívesen idézem azt, amit Kramer úr helyesen mond mindig, hogy a hajóknak kell a folyóhoz alkalmazkodniuk, és nem fordítva. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy milyen örülök a megfelelő módosító indítványoknak, és még egyszer köszönöm a raportőrnek a munkáját. Olyan kompromisszumot ö, tudott ö, találni, ami elfogadható. Talán egy kérdést említenék még meg. Jó lenne, hogyha a 300 kilométeres megközelítést követnénk, hogy a közutakról átkerüljön az áruszólítás a vonatra. Köszönöm szépen! És most jönnek a spontán hozzászólások. Nagyon sokan jelentkeztek, sokkal többen, mint amennyire lehetőséget tudunk biztosítani, de hát mindenképpen kikapcsoljuk a mikrofonot az egy perc letelte után. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a raportőrnek, kitűnő munkát végzett. Különösen elégedett vagyok az éves értékelések kapcsán, hiszen nagyon fontos ellenőrizni azt, hogy hogyan alakul a valós helyzet a tagállamokban. És fontos biztosítanunk azt is, hogy teljesüljenek a célok. A fehér könyvnek is ez a célja. A kohéziós alapokból finanszírozunk transeurópai projekteket. Nagyon fontos meghatározni azt, hogy a 10 millió eurós finanszírozást melyik projektek kaphatják meg az ultraperiférikus, nagyon távoli területek kapcsán. 2001-ben semmit nem tettünk. Most tehát arra van szükség, hogy a belső piac valóban működjön, és a külső régiókban élők számára is. Köszönöm, hogy az asszony. Köszönöm szépen. Nagyon üdvözlöm az egységes belső közlekedési térségre vonatkozó javaslatokat. A piac megnyitásra vonatkozó javaslat nem szabad, hogy szociális dömpinghez vezessen, és magánmonopóliumok kialakulásához, aminek a következtében romlanának a szociális és munkakörülmények. Éppen ezért az új tagállamok a figyelembe kell venni ezeknek a tagállamoknak az igényeit a következő éves tervek elkészítésekor. 2020-ra ugyanis az új tagállamokban a transeurópai hálózat kiépítettsége már meg kell, hogy feleljen a régi tagállamok infrastruktúrájának. Nem használjuk ki kellőképpen a Fekete-tengeri és a Duna által kínált infrastruktúrát. Ezek nagy potenciált, nagy lehetőséget rejtenek multimodális és közlekedéshez. Az elnök lekapcsolta a mikrofont. Zeckun Bilbao asszony következik. A 2001-es fehér könyv mögött ott nem sorakoztak fel a tagállamok, nem volt meg a politikai akarat. Most szeretnénk megteremteni az egységes közlekedési térséget, harmonizálnánk a munkakörülményekre vonatkozó szabályokat, a vezetés és pihenési időt, azután a fogyatékossággal élőkre vonatkozó szabályokat, a külső költségek internalizálásának a kérdését. Az egységes légtér kialakítása, is prioritás, és olyan projekteket kell finanszírozni, aminek az eredményeképpen csökken a közlekedésben életüket vesztők száma, és javul a belső piac működése. Ezek nagyon konkrét célok, és csak remélhetjük azt, hogy a tagállamok akarata is társul emelé, mert ha ez nem így lesz, akkor tíz év múlva megint sürgősség intézkedésekre lesz szükség az akkori közlekedési ágazatbeli válság miatt. Elnök, Köszönöm szépen, most pedig egy percben Isabel Durand. Mikrofonom, mik. Pardon. Mikrofont kérjük bekapcsolni. Biztos úr, kedves barátaim, a Dörbeni csúcs most fejeződött be, elkerültük a süllyedést, és ez a mentés, ez az EU-nak köszönhető. A fehér könyv számomra biztos úr rendkívüli körülmény ahhoz, hogy hasonlóan lépjünk a közlekedés terén, mert úgy gondolom, hogy az energiahatékonyság, az innováció megteremtése, az, hogy más közlekedési módozatokat dolgozzunk ki, az energiahatékonyság és az energia ára összefügg. Látjuk, hogy ha ezt elérjük, akkor új munkahelyek is lönnek létre. Biztos úr, nagyon nagy törő ez a fehér könyv, és engedjen meg, hogy itt a közlekedés esetében lehetővé tesszük azt, hogy jobban szervezzük a közlekedést, legyen innováció, innovatív ágazatok alakuljanak ki, de új gyakorlatokat is bevezessenek, és ez mindenképpen minőségi lépés a gazdaság és egyéb szempontokból. Köszönöm, lejárt az idő, Pascal kollega következik. úsilie o vytvorenie jednotného európskeho dopravného priestoru je významnou az egységes európai közlekedési térség létrehozása nagyon ambiciózus célkitűzés. Jelenleg rendkívül nagyok a különbségek a nemzeti eh, szabályozókban. A nemzetközi vasúti forgalmat ez különösen akadályozza. Hogyha egy egységes közlekedési térséget akarunk létrehozni, akkor ez észszerű harmonizációt igényel az összes közlekedési eszköz vonatkozásában, de értelmetlen korlátozások nélkül. A közös európai szabályokat azonban úgy kell kialakítani, hogy ne csak az átültetési szabályokat harmonizáljuk, az emissziók egy negyedét a közlekedés adja, és hogyha a kibocsátásokat vissza akarjuk szorítani, ez mindenképpen az európai politika meghatározó része kell, hogy maradjon. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig Melcer kollégája szó. A jelenlegi fehér könyvben ugyanazokat a célokat nevezzük meg, amelyeket tíz évvel ezelőtt határoztunk meg. Így az európai közlekedési térség bizony besorakozik a sikertelen brüsszeli projektek közé az egységes európai vasúti piac, a transeurópai hálózatok, az egységes európai légiközlekedés, hát ezek csak nagyon kismértékben valósultak meg. A fehér könyv az nagyon igényes éghajlatváltozási célokat ír elő a CO2-mentes térségekre, a városi logisztikára, de hát ez már majdnem az illúzió körébe tartozik fenntarthatóságról csak akkor beszélünk, ha nem csak az éghajlatváltozási célok állnak előtérben, hanem megfelelünk a gazdasági növekedések és a polgárok mobilitás igényeinek. Köszönöm. És most Mikolásek úr a szó. Gracias, señor presidente vplyv európskej dopravnej politiky na kvalitu každodenného života občanov eú a pre. közlekedéspolitika és a mindennapi élettel való összefüggése a polgárok és az Európai Unió fejlődése számára nagyon fontos összefüggések. ten millió munkahelyet ad ez az ágazat és növeli a versenyképességet az Európai Unióban. Az infrastruktúra minősége összefügg a gazdasági központok fejlődésével és az Európai Unió gazdasági jelentőségével világszerte. Az EU-nak jól működő egységes térségre van szüksége, és megfelelő interoperabilitásra. A problémák és akadályok a tagállamok között meg kell, hogy szűnjenek fokozatosan, hogy az egyenlőtlenségek eltűnjenek a régiók között. A közlekedési ágazatok ne versenyezzenek egymással, hanem egészítsék ki egymást. Köszönöm. tisztelt biztos úr! A legtöbb javaslattal egyetértek azokkal, amelyek a fehér könyvben szerepelnek. Támogatom a kezdeményezéseket, elképzeléseket, melyek célja, hogy a közlekedési ágazatot modernizáljuk. Az összes közlekedési rendszert össze kell kapcsolni a tagállamok szintjén, és éppen ezért a pán-európai közlekedési rendszer itt fontos előrelépés lenne. Jobban fel kell használni az EU pénzalapokat is. Másik fontos kérdés a közlekedés biztonsága. Ezen kívül megemlítek még egy prioritást, a közlekedési rendszereinket össze kell kötni harmadik országokéval, ez azt jelenti, hogy a kereszteződéseknél, találkozási pontoknál kell javítást elérni, főként a legközelebbi szomszédjainkkal való határainkon. El kell írni a céljainkat. Köszönöm, Petru úr, Köszönöm, Elnök úr, biztos úr, a közlekedés nem korlátozódik egyetlen egy országra, éppen ezért erős nemzetközi együttműködésre van szükség, azért, hogy hatékonyak legyenek a lépések ebben az ágazatban. Sajnos az egységes európai közlekedési térség megteremtésének egyik akadálya az, hogy milyen nagy különbségek vannak az infrastruktúra szintjén Európa nyugati és keleti felek között. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a lemaradó társ, térségek még mindig jelentős közösségi finanszírozásból kell, hogy részesedjenek, ahhoz, hogy modernizálják az infrastruktúrájukat. Ez jelentősen hozzájárul a fokozott versenyképességhez ezeken a területeken, és közvetve a versenyképességhez is. Köszönöm, Ruhán kollega, köszönöm mindenkinek, a gyorsaságot, most pedig azt is köszönöm, hogy megértették az idő szabta korlátokat. Most befejeztük a spontán felszólások szakaszát, és a bizottság alelnökének Kállász úrnak adom meg a szót, hogy reagálhasson a különböző felszólalásokra. Öné a szó. Köszönöm szépen. Érthető nagyon is érthető az összes megjegyzés alapján, hogy mennyire kiterjedt a közlekedés tere, és milyen sok részletkérdésről van itt szó, milyen sok részletet kell itt javítanunk. Hallottuk azt is, hogy vannak ellentétes álláspontok, van, aki azt mondja, hogy nincs erre szükség, el az egységes európai közlekedési térségre, túl sok a kapcsolat, egyebek. Hát mit tehetünk? Nincs igazán szükségünk erre az egységes európai közlekedési térségre? És ha a projektek nem haladnak előre a várakozásoknak megfelelően, akkor hagyjunk fel ezzel a projekttel? Nem, semmiképpen ne. Legyünk nagyra törőek, és az legyen a célunk, hogy az elképzeléseinket megvalósítjuk. Hát két percben nem tudok részletesen, hosszasan beszélni, de azt is meg kell mondjam, hogy nagyon jó volt az együttműködés az EP belüli közlekedési bizottsággal. Nagyon sok megbeszélésünk volt, és ezt folytatjuk a jövőben is a konkrét jogalkotási javaslatokkal kapcsolatosan. A vasúti csomag terv első átdolgozásáról is tárgyalunk. Látták, hogy a közlekedés szétaprózódott területe, amely egyébként ellentmondásoktól, különböző nézetektől és érdekektől terhes. Látták önök, hogy ez milyen ez a terület. A koncepciót illetően az a cél, hogy a jogalkotás szintje emelkedjen, de nem tudom, hogy hol kellene ezt elvégezni az ágazatban, a vállalkozásoknál, a berendezések, felszerelések esetében. A tagállamoknak különböző bizonylatokra van szükségük, ez nagyon sokba kerül. A javaslat az, hogy harmonizáljunk és hozzunk létre egy európai rendszert a a tanúsítványok esetében, a másik pedig, hogy a hajók esetében a formaságokat csökkenteni kell, akkor legyen itt több jogalkotás, vagy kevesebb. Ez egy másik kérdés. Biztosíthatom önöket arról, hogy a bizottságnak az a célja, hogy jogalkotási keretet hozol létre a közlekedési rendszer fejlesztésére. Olyan rendszere, amely a legkevésbé bürokratikus. Éppen ezért foglalkozni kell a torlódás kérdésével és a CO2 kibocsátással és az üzemanyagtól való függőséggel. Hogyha Európa nem tud ezekre a kérdésekre válaszolni, akkor valószínűleg nagyon nagy csalódást okozunk a vállalkozások, a tagállamok, az állampolgárok számára mindenütt akkor dolgozzunk ezeken a konkrét javaslatokon. Már egy nagy terv elindult, a transeurópai hálózatra vonatkozó javaslat, összekötve Európát, kössük össze Európát javaslat, ez nagyban más, mint a megelőző javaslatok. A vasúttal kapcsolatos javaslatok érkeznek majd, és meg kell tárgyalunk, hogy hogyan küzdjünk meg azzal, hogy ez a terület, ez a közlekedési módozat mennyire szétaprózódott. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig folytatjuk a vitát. Gross előadó úrnak adom meg a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Szeretném a kollégáknak megköszönni a hozzászólásokat. Kossa kollégának válaszolnám, természetesen az embereket szolgálja a közlekedés, és hogyha a fogyatékossággal élőknek megfelelően alakítjuk ki, akkor ez az idősek és a gyermekek számára is egy kellemesen használható közlekedés kell, hogy jelentsen. Nem azért alkotunk irányelveket, hogy ez öncélú legyen. Akkor alkotunk meg irányelvet, amikor meg vagyunk győződve arról, hogy egy európai szabály sokkal egyszerűbb, mint 27 nemzeti. Sokszor a kollégák ugye hazamennek, és azt mondják, hogy Európa teszi olyan nehézé az életet. Én a saját szabályaim szerint szeretnék élni, de szeretném, hogyha Európa a mi szabályainkat fogadná el. Hát ez így nem megy. Éppen ezért nagyon okosan kell a szabályokkal válnunk itt a parlamentben. Néhány országban észszerűtlenül kezelik a mi szabályainkat. Van, amikor nem sikerül konszenzusra jutnunk. Hallottuk, van, aki az Ecolinerről azt mondta, hogy ez az a termék, ami javíthatja a jövőben a kapacitást. Mások számára pedig ez egy monstrum, egy szörnyűség és környezetet károsító. Szerintem Európa az Ecolinereket, az Ecolinereket elég jól el tudja fogadni, de Ausztriában a hegyi utakon persze nincsenek ilyenek, erre nem is kellene irányelvet megalkotni. Biztos úr, holnap kezdődik majd a gyakorlati munka, és szeretnénk értékelni, hogy mit sikerül megvalósítanunk évről évre a különböző módodatok megosztásában, a környezeti célok elérésében, országonként, régióként fel fogjuk mérni, hogy hogyan szerveződik a közlekedés. A bizottsággal együtt fogjuk ezt megtenni. Az a véleményünk, hogy minden, például a transzeurópai hálózatokra vonatkozó pályázat számára megtalálható egy, köz, egy hangsúly a tervekben, a javaslatokban. És ez azt eredményezi, hogy amit mi itt mondunk, az nem csak elmélet marad, hanem holnap megvalósul a gyakorlatban mérhető módon. Köszönöm a hozzászólásokat. Köszönöm szépen, Gross úr. Holnap szavazunk 11 óra 30-kor.